and how much money is spent on these projects? And is the right to asylum for former child soldiers guaranteed to the EU, in EU member states? These are very precise questions. Thank you. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawiciela Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych o udzielenie odpowiedzi. Thank you, Mr. Chair.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 a büntető bíróság döntéseinek, végzéseinek tagállami végrehajtását is erősítheti a jogállamiság és az emberi jogok védelmének támogatása az nemzeti tagállami bíráskodásban is meg kell, hogy jelenjen. Ugyanis nem lehet arról szó, hogy a nemzeti bíráskodás hogyha nem megfelelően független, akkor magára van, hagyva, magára van hagyva, és a függetlenség szerepét egy nemzetközi bíróság látja el. Tehát fontos, hogy a nemzeti bíráskodásnak a színvonalát emeljük, és ezen a ponton az Európai Unió nagyon fontos hozzájárulást tehet. Harmadsorban az Európai Unió többet és jobbat kell tennie annak érdekében, hogy a Föld nagy nemzetállamait, amelyek még nem léptek be tagként a Nemzetközi Büntető Bíróságba, most ezeket az országokat ennek a tagságnak a jelentőségéről, és bennük azt a meggyőződést keltse, itt most óvatosan fogok fogalmazni, hogy India, Kína, az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország elismerjék ezt a bíróságot, ugyanis ezek az országok mások számára fontosnak és jelentőségteljesnek érzik ezt a bíróságot saját maguk részére, ugyanakkor nem. Negyedsorban az Európai Unió és annak tagállamai az ENSZ állandó és nem állandó biztonsági tanácsi tagjai meg kell tegyenek mindent annak érdekében, hogy az ICC-nek a támogatása az ENSZ részéről is növekedjen az eddigi együttműködési kereteken túlmenően is. Ez különösen két kérdésre igaz. Mindannyian tudjuk, és mindannyian jónak tartjuk, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa a Darfúri, szudáni súlyos emberjogi sértéseket egy határozatában, és a líbiai súlyos emberjogi sértéseket szintén egy határozatában átutalt a vizsgálatra a Nemzetközi Büntető Bíróságnak. Ugyanakkor az ez, ehhez szükséges pénzügyi forrásokat szintén az esznek kell biztosítania, és nem a bíróság tagjainak. Ugyanis jelenleg ez a helyzet, ezt azonban meg kell változtatni. Egy másik pont, amit ebben az összefüggésben megemlítenék, az az, hogy tisztázni kell, hogy milyen kötelezettségeket vállal az ENSZ ilyen különböző ügyeknek a bíróság elé utalásával. Ugyanis a döntéseket végre is kell hajtani, hiszen e, nyilvánvalóan az ügyek átutalásával a bíróság dolgozni kezd és döntéseket hoz ezekben az ügyekben. A, az ENSZ BT állandó tagjai adott esetben olyan államelnököket fogadnak, amely államelnökök ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogadó parancsot adott ki. Tehát ez nyilvánvalóan nehezíti, gyengíti a Nemzetközi Büntetőbíróságnak a helyzetét, hogyha az ENSZ-nek reprezentatív képviselői ilyen nyilvánosan fellépnek a döntései ellen. És az ötödik, utolsó pont, amivel zárnám a előadásomat, az Európai Parlament a támogatásával arról is gondoskodnia kell, hogy a civil társadalomban és a nem kormányzati szervezetek körében folyjon tovább a munka a Nemzetközi Büntetőbíróság támogatása érdekében. Nyilvánvalóan ez is a pénzügyi források kérdése. Ezt szerettem volna önöknek útravalul elmondani. Köszönöm szépen. Dajbar Gmelin. E, chciałbym zaprosić e, e, jako nas. Köszönöm. A következő felszólalónkat kérem, Hans-Péter Kaul urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömömre szolgál, hogy kollega nőm Herta Deubler Gemellin után szólhatok. Ő ugyanis nagyon átfogóan szólt és sok részletet szolgált a Nemzetközi Büntetőbíróságról. Szerintem nagyon is időszerű és indokolt, hogy az emberi jogokkal foglalkozó szakbizottság, illetve a külügyi szakbizottság az Európai Parlamentben kifejezetten az agresszív, erőszakos bűncselekmények ügyét napirendre tűzi. Az agresszió, az illegális háború, az illegális fegyverhasználat változatlanul a legfontosabb gyökere a legsúlyosabb emberi jogi sérelmeknek a világ számos részén. Tehát ezt mindenféleképpen le kell szögezni. Rögtön engedjék meg, hogy pontosítsam, hogy mi a mi mondandónk az erőszakos bűncselekmények kapcsán. Ez a mondandó teljesen egyértelmű ratifikáció, ratifikáció és még több ratifikáció. Hiszen rendkívül fontos, kulcsfontosságú, és véleményem szerint egy kényszer is, szükségszerűség, hogy minél több ország és minél több EU tagállam minél előbb ratifikálja a római statutum azon módosításait, amelyek az erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatosak, és amelyeket tavaly Kampalában, tavaly júniusban fogadtunk el. Ugyanis csak így lehet ezt követően megvalósítani a kapelában eldöntött átörést. És csak így lesz lehetőségünk arra, hogy a bíróság 2017-et követően az erőszakos bűncselekmények területén is rendelkezzen hatáskörrel. És csak így lehet lehetőségünk arra, hogy az agresszív hadviselést és a fegyverek illegális használatát visszaszorítsuk, ellenőrizzük, és csak így tudjuk a jövőben megakadályozni az a fegyverek illegális használatát, illetve az ebből fakadó emberi szenvedést. Nagyon röviden Tavaly június 11-én valami egészen rendkívüli esemény történt. Évtizedes tárgyalásokat követően minden várakozás meghazútoló módon a Nemzetközi Büntető Bíróság felülvizsgálati konferenciája, amit Ugandában, Kampalában tartottunk, egy csomag javaslatot elfogadott az erőszakos bűncselekmények kapcsán. A módosítások, a romai statutum módosításai most már meghatározzák az erőszakos bűncselekményt, illetve rögzítik azokat a feltételeket, amelyek alapján 2017 eh, után a eh, Nemzetközi Büntetőbíróságnak hatásköre lesz az erőszakos eh, bűncselekmények elítélésében is. 30 ország csatlakozott ehhez, én mondjuk azt szeretném, ha 160 ország ratifikálná a statútumot, Minden esetre az országok kétharmada támogatta a Kampalában elfogadott módosításokat. A kampalai áttörés miért annyira fontos az emberi jogok szempontjából? Nos, mindannyian tudjuk, ha megnézzük a történelmet, akkor láthatjuk, hogy az agresszív hadviselés rendszeresen súlyos erőszakos cselekményekhez és embertelen bűncselekményekhez vezet. A háborús bűncselekmény a fegyverek kegyetlen használatának elkerülhetetlen következménye, és gyakorlatilag minden helyzetben szemtanúi vagyunk ennek olyan esetekben, amelyekkel jelenleg a Nemzetközi Büntetőbíróság foglalkozik. Ugyanakkor viszont a háború és a katonai erő alkalmazásának hiánya, vagy annak megakadályozása az egyik legfontosabb előfeltétele annak, hogy mindenki tiszteletben tartja az emberi jogokat. És most szeretnék mindannyiunkat felszólítani, arra, hogy minden lehetséges eszközt ragadjunk meg eh, annak érdekében, hogy az agresszív hadviselést eh, kriminalizáljuk, eh, és ezzel elítéljük az agressziót. Minden EU tagállamot felszólítunk arra, hogy a római statútum módosításait mielőbb ratifikálja, és a tagállamok közül Ausztria, Észtország, Németország, Spanyolország már konkrét kötelezettséget vállalt a ratifikáció tekintetében. Ausztria és Németország még idén vagy jövőre ratifikálja a módosításokat, Hollandia egyelőre a fordításra vár, hogy benyújtsa ezeket a módosításokat a parlamenthez. Svájc is csatlakozik a korai ratifikálók közé. Bolívia, Peru, Dél-Afrika, Trinidad, Tobago, Brazília is kijelentette, hogy kötelezettséget vállal, és elnök úr, mindjárt befejezem, jó lenne, ha mi előbb, minél több ország ratifikálná a módosításokat, hiszen ez is egy hatékony tényező az agresszióval szembeni fellépés terén, illetve hogy újra nyissuk a kampalai kompromisszumot. Senki nem érvelhet azzal, hogy pusztán a az agresszióra vonatkozó módosítások ratifikálása elegendő 2017-en túl is. Szerintem ezt az érvet el kell vetni. Itt most be is fejezném, és természetesen várom a kérdéseiket, szívesen válaszolok. Ezekkel kapcsolatos, illetve más a Nemzetközi Büntető Bíróságot illető kérdéseikre is köszönöm a figyelmüket. <clears throat> Köszönjük szépen. Köszönjük Hans Péter Kaul úr előadását, aki tájékoztatott bennünket a ratifikációval kapcsolatos jelenlegi helyzetről. Most felkérem Evelyn Ankuma asszonyt, az Afrikai Jogsegély Szervezet alapító főigazgatóját, hogy szólaljon fel. Thank you very much. Köszönöm szépen, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy rögtön az elején elmondjam, hogy én az afrikai perspektívából beszélek. Ez egy civil szervezet, amelyet képviselek. 2003 óta a bíróság létrejött, létre óta figyeljük a munkáját nem minden afrikai álláspontját képviselem. Az ICC felelőssége az, hogy a bűnök elkövetőit a megfelelő fórumon az igazságszolgáltatás elé állítsák. Ázsiában és Afrikában is nagyon fontos tevékenységet ez be. Azonban Afrikában megkérdőjeleződött az, hogy hogyan állnak hozzá a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájához. Az Afrikai Unió képviselői kritikával illeték a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját. Az ICC olyasmi Afrikában, mint, vagy, vagy úgy ábrázolják, mint valamiféle ostort, amelyel ütik az afrikaiakat Kadafi és társai nyíltan kijelentették, eh, hogy nem támogatják a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját. Van legalább 30 eh, afrikai ország, amely nem tesz eleget az alapszabályban lefektetett kötelezettségének. Az egyik eh, kihívás a nemzetközi közösség és az Európai Unió előtt az, hogy hogyan tudják rávenni az afrikai államokat és politikai vezetőket arra, hogy tegyék azt, amit tenniük kell más szóval. Hogyan lehet megerősíteni a Nemzetközi Büntetőbíróság legitimációját Afrikában? Hogyan tudjuk az igazságot győzelemre vinni Afrikában? Az az ellen vélemények persze nem azt jelentik, hogy Afrika egy emberként egységesen elutasítja a Nemzetközi Büntetőbíróságot. Az Afrikai Unió úgy tűnik, hogy nem önmagában véve ellenzi a Nemzetközi Büntető Bíróságot. Vannak esetek, amikor az ügyeket maguk az afrikai országok nyújtanak be ügyeket a büntetőbíróság elé. Afrika nyíltan kritizálja a büntető bíróságot, főleg akkor, amikor Szudán, illetve Líbia kérdése került napirendre. Voltak elfogadó parancsok, amelyeket a két említett ország vezetői ellen adtak ki az afrikai országok, illetve ezek vezetőinek nézetei nem okvetlenül képviselik a teljes afrikai nézetet. Hm, gyakorlatilag nagyon sok helyen folyik belső harc az elnyomó rendszerek ellen. A kritika hangja erős, az Afrikai eh, Unió álláspontja a bírósággal szemben eh, eh, értelmezhető úgy is, hogy olyan embereknek a véleménye, akik attól tartanak, hogy egy szép napon maguk is a bíróság elé kerülhetnek. Lehetséges, hogy ezt úgy mondhatnánk, hogy szelektív igazságszolgáltatás. A szelektív igazságszolgáltatás azért azzal kapcsolatos, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt lévő valamennyi ügy, főleg afrikai ügy, illetve népírtással kapcsolatos ügyek, amelyeket a világ más pontján követtek el. De vajon miért csak az afrikaiakat üldözik és ítélik el? E, ezt e, Okampo az ügyész e, fogalmazta meg úgy gondoljuk, hogy az ügyész végzi a feladatát, bizonyítékokat gyűjt be, illetve azok ellen eljárást indít, akikre a bizonyítékok rendelkezésre állnak. Az, a Nemzetközi Büntető Bíróságot nagyon sokan egy politikai befolyásoltságú intézményként látják vannak amerikai ügyek Afganisztánban, amelyeket soha nem vizsgálnak ki. Eh, vannak eh, esetek, eh, ahol az ICC tevékenységét nem valónak tartják. Hogyan lehet ezt a helyzetet megoldani? Lehetséges hogy az afrikai ügyek megoldása ez segíteni fog, de úgy gondoljuk, hogy továbbra is az afrikai ügyek lesznek túlnyomó számban a Nemzetközi Büntetőbíróság asztalán. Okampo úrnak egy követője lesz, egy új ügyész választanak meg októberben az Afrikai Unióban nagyon sok afrikai e, úgy látja, hogy a következő ügyésznek afrikainak kell majd lennie. Az afrikai származási, származású ügyész hozzájárulhatna ahhoz, hogy legitimebb legyen a Nemzetközi Bíróság, bíróság Afrikában a afrikai problémák e, nagyságrendje miatt nem e, e, lehetünk közömbösek e, az iránt, hogy mekkora nyomással kell szembesülnie egy afrikai ügyésznek. E, segíteni akarunk a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájában Afrikában. Ehhez azonban nagyon fontos volna egy afrikai ügyész. Gambien Boufatum Suda a jelenlegi esélyes jelölt a Nemzetközi büntető bíróság legitimációjának problémáját meg kell oldani. Úgy gondoljuk, hogy az igazságot otthon kell e, szolgáltatni. Ugyanakkor persze alapja van némileg a szkeptikus hangoknak is a kísérletek Afrikában nem bizonyultak igazán sikeresek. Amennyiben Afrikában létrejönne egy kamara vagy egy külön bíróság, nem biztos, hogy ez támogatná a Nemzetközi Büntetőbíróságot, különösen akkor, hogyha az úgynevezett nagy halak kerülnek horogra. A Nemzetközi Büntetőbíróságra továbbra is szükség van, mert hiszen ők tudják felelősségre vonni a valóban ö, ö, nagy halakat. Úgy gondoljuk, hogy ö, az érdekelt felekkel sokkal több együtt gondolkodásra van szükség, ideértve a polgári társadalmat is. Úgy gondoljuk, hogy az igazságszolgáltatásnak a helye az érintett ország, de ugyanakkor harcolnunk kell a, a büntetlenség ellen. A Nemzetközi Büntetőbíróság a Nemzeti Bíróságnak, a Nemzeti Bíróságoknak egy kiegészítése, amennyiben nem létezne, akkor az ügyek meghaladnák a regionális afrikai bíróságok teherbíró képességét, különösen a népírtás, a háborús bűnösség, illetve az emberiség elleni bűnök esetében. Úgy gondoljuk, hogy ezen bűncselekményeknél a Nemzetközi Büntetőbíróság a megfelelő fórum az afrikai bíróságok nem túl sikeresen kezelik a, az ilyen jellegű bűncselekményeket. Igen, valóban a Nemzetközi Büntető Bíróság kulcs szerepet játszik abban, hogy az igazság győzön Afrikában. Nagyon fontos azonban, hogy javítsuk az afrikai államok igazságszolgáltatási rendszereit, hölgyeim és uraim. Az Afrikai Unió Sorry. részvevői elkötelezték magukat a nemzetközi büntető jog mellett támogatjuk a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját az Európai Uniónak azt kellene csinálni, hogy az Afrikai Uniót és tagállamait felelőssé tegye azért, hogy végrehajtsák vállalt kötelezettségeiket. Az, Euró- az, az Afrikai Unió azonban ugyanakkor többet tehetne annak érdekében, hogy az Afrikán belüli jogrendszereket erősítse meg az ICC eh, munkáját közelebb kellene vinni az átlag afrikai emberekhez, hogy jobban megértsék. Ez különösen igaz a kockázatos országok esetében. Eh, az érintett feleket eh, fel kell világosítani arról, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság milyen munkát végez. A közöny tulajdonképpen az ismeret hiányból fakad hmm további munkára van a tekintetben is, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróságnak az imidzsét megjavítsuk Afrikában. Az európai bázisú Nemzetközi Büntetőbíróságot közelebb kell hozni Afrikához. Köszönöm szépen, Evelyn, hogy ismertette a helyzetet. Amit elmondott a félelemmel kapcsolatosan, az Nemzetközi Büntető Bíróság fellépésével kapcsolatosan, ez egyes vezetők esetében azt váltja ki, hogy negatívan állnak hozzá a római statutumhoz. Itt igen tág tere van a vitáknak, érveknek. Most pedig szeretném felkérni Virginia Amatot, aki a Nemzetközi Büntető Bíróság koalícióját képviseli, és üdvözlöm a Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság bizottság képviselőt, Hung Jung Kwan urat, eh, ez a bizottság Dél-Koreával foglalkozik. Elnök úr, a vitánk további részében majd önöknek is szót adunk. Amato asszony. ez volt az egyik legkorábbi támogatója a Nemzetközi Büntetőbíróságnak. Az ICC-vel kapcsolatos jelentést mi is nagyon aktuálisnak és időszerűnek tartjuk, különös tekintettel a nemzetközi igazságszolgáltatás fejleményeire. A tavalyi konferenciát követően és eh, a bírák, eh, ügyészek első mandátumának lejárát, eh, lejártát követően az ICC egy újabb, nagyon fontos szakaszba lép. Itt a konkrét kihívásokat szeretném felvázolni az ICC előtt, illetve arról szólnék, hogy az EU hogyan nyújthat segítséget. A római statútum 2002-es hatályba lépése óta a bíróság komoly előre lépést mutatott. Hat országban, Ugandában, Darfurban, Dél-Szudánban, a Dél-Afrikai Köztársaságban, Kenyában és Líbiában folytatott vizsgálatokat és nem régiben kért felhatalmazást az elefántcsont parti nyom, vizsgálatok megindítására. Az ügyészi hivatal legalább kilenc olyan esetet vizsgál, amely négy földrészt érint. Három per van folyamatban, és az év második felében három meghallgatást tervezünk. A munkaterhünk, munkaterhe a bíróságnak egyre növekszik, és ezzel egyre több kihívás elé kerül így például a globális támogatás hiánya, a vezetésben történt változások, illetve a pénzügyi korlátok. A római statútum az alapja annak, hogy az, a Nemzetközi Büntető Bíróság tagsága valóban globálissá válhasson. A nemzetállamok több mint kétharmada vagy ratifikálta, vagy csatlakozott a római statútumhoz, és ma már 116 aláírója van a statútumnak Tunézia múlt, héten, múlt hónapban csatlakozott, és ez egy nagyon fontos mérföldkőnek tekinthető. A Nemzetközi Bíróság azonban még nem tekinthető globálisnak, és még sok teendő van, elsősorban Ázsiában és közel-keleten, ugyanis ezek a régiók eddig alul reprezentáltak voltak. Ahhoz, hogy valóban hatékonyan lépessen fel a bíróság, az államoknak meg kell valósítaniuk bizonyos rendelkezéseket a saját jogszabályaikban. Számos ország már megindult ezen az úton, ideértve több EU tagállamot is. Az EU támogatása rendkívül fontos, hogy a statutumot számos országban ratifikálják. Mint ahogy Kampalában elhangzott tavaly, az EU-nak fokoznia kell az erőfeszítését, hogy harmadik országok esetében is a ratifikációt elősegítse, így többek között például üdvözlendő az európai parlamenti képviselők látogatása a kérdéses régiókban technikai segítségnyújtásra is sor kerülhetne, illetve az ICC-vel kapcsolatos rendelkezések, záradékok, harmadik országokkal kötendő megállapodásoknak is részét kellene, hogy képezzék. Végezetül pedig kérjük, hogy az összes EU tagállam példával szolgáljon és járjon elő a statútum ratifikálásában. És mindemellett idén az ICC római statútuma a 2003-as év óta a legfontosabb változást fogja eredményezni, ugyanis az egyik főügyész hivatalában történik változás, illetve a bírák körében is. Június 30-áig megnyitottuk a pályázatot, és szeptember 2-áig várjuk a jelöléseket. Az EU tagállamoktól is várjuk, hogy a leg legképzettebb, a legtapasztaltabb jogászokat jelöljék, és jó lenne elkerülni itt a szavazat alkú vagy csere veszélyét. Megfelelő erőforrásokat is kell biztosítani a bíróság számára. 2012-ben, a 2012-es költségvetésünk váratlan hamar megjelenik, ez decemberben kell jóváhagyni. Ugyanakkor viszont komolyan aggaszt minket, hogy mielőtt a költségvetés nyilvánosságra kerül, már néhány állam bejelentette, hogy nem támogatja a költségvetés növelését, annak ellenére, hogy az esetszám megnövekszik Tehát ez a helyzet viszont komolyan fenyegeti a bíróság nyomozati és vizsgálati munkájának megfelelő szintű elvégzését. Az EU-nak támogatnia kéne a bíróságot abban, hogy megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen a tevékenysége elvégzéséhez. Az államoknak változatlanul fent kell tartaniuk pénzügyi költség kötelezettség vállalásukat, és el kell vetniük a költségvetésre vonatkozó nulla növekedés önkényes alkalmazását. Democracy and human rights. So the e Az ENSZ menekültügyi szervezete is komoly befizető, illetve támogatója a bíróságnak, és ha az EU segítséget nyújt a bíróság számára a több éves pénzügyi kereten belül, ezzel biztosítható lenne a globális, regionális és nemzetközi civil szervezeti kezdeményezések támogatása is. Végezetül pedig szeretnék rávilágítani arra, hogy 2011 áprilisában az EU egy szemináriumot szervezett az elszámoltathatóság kapcsán Pretóriában, 17 afrikai ország és európai ország képviseltette magát, és többek között a szeminárium az ICC előtt álló kihívásokkal is foglalkozott. Konkrét ajánlásokat fogalmazott meg a konferencia, az EU számára, az Afrikai Unió számára, az ICC-t aláíró államok számára, illetve civil szervezetek számára, és ezeket kell most konkretizálni. Üdvözöljük a kezdeményezést, és kérjük, hogy a bizottság továbbra is folytassa erőfeszítéseit, és lezárásképpen szeretnék emlékeztetni még arra, hogy július 17-én idén is megünnepeljük a Nemzetközi Igazság napját, és egy nyilatkozatot fogunk megjelentetni ennek kapcsán. Köszönöm szépen. Köszönjük a matasszony. Most megadom a szót Geraldine Matyori Celtner asszonynak a Human Rights Watch-tól. Megadom a szót. Thank you very much, Mr. Elnök úr, köszönöm szépen a szót, és köszönöm a meghívást, ahogy korábban is elhangzott. Az Európai Unió 2011. március 21-én egy új döntést fogadott el a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatban. Hm, valójában volt egy korábbi határozat, azonban ezt aktualizálni kellett. Úgy gondoljuk, hogy ez a döntés, ez a határozat egy nagyon jó irányba tett lépés de hallhattuk, hogy az előző felszólalók is elmondták, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság különféle kihívásokkal szembesül. Az EU-nak nagyon kevés jogilag is hatályos határozata van a külpolitikai területén, és ennél fogva úgy gondoljuk, hogy a Nemzetközi Büntetőbírósággal kapcsolatos határozat elfogadása kiemeli azt, hogy az Európai Unió erősen elkötelezett az irányban, hogy harcoljon a súlyos bűncselekményeknél a mentelem, a sérthetetlenség ellen az Európai Parlament képviselői különféle javaslatokat tettek egy új cselekvési terv megalkotásának irányába. Ez egy nagyon pozitív dolog. Azonban úgy érezzük, hogy a cselekvési tervet most konkrét lépésekké kell átformálni, illetve konkrét intézkedéseket kell tennünk. Úgy gondoljuk, hogy az igazságszolgáltatás folyamata nem egy könnyű dolog. Számos esetben politikai érdekekkel kell szembe menni, mégis nagyon fontos, hogy az EU következetesen harcoljon a sértetlenség ellen a bűnelkövetők kapcsán. Gondoskodni kell arról, hogy a súlyos bűncselekmények elkövetői nem menekülhetnek az igazságszolgáltatás ellen Négy területre hívnám gyorsan fel a figyelmet, ahol fokozni kéne a munkát. Egyrészt a büntetőbírósággal kapcsolatban, másrészt pedig a büntetőbíróság jogköreivel kapcsolatban. Az első, a ügyek, amikor a bírósággal való együttműködésről van szó, nagyon sokszor a bíróságnak nincsenek eszközei a letartóztatás foganatosításával kapcsolatban. Gyakran teljes mértékben függ azon tagállamoktól, ahol az elkövetők tartózkodnak. Gondoljunk csak például Uganda, Kongó, Darfur, illetve legutóbb Namibia kérdésére. Nagyon fontos, hogy az EU továbbra is éljen diplomáciai súlyával, annak érdekében, hogy az elfogadó parancsokat ténylegesen foganatosítani lehessen, így az áldozatok ugye látni fogják, hogy az igazságszolgáltatás működik, illetve az, a Nemzetközi Büntetőbíróság, mint az igazság eszköze, az egy hiteles szerv, hiteles intézmény vannak helyek, ahol logisztikai problémák keletkezhetnek, mindenképpen elő kell segíteni az elfogadás, elfogadó parancsok végrehajtását. Számunkra döbbenetes, és ezt korábban is mondtuk, vannak nehézségek, amelyek az egymással versengő politikai prioritások miatt alakulnak ki. Darfurban például az EU kvázi megfenyegette a szudáni kormányt azzal, hogy szankciókat alkalmaz, amennyiben nem működnek együtt a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Ez 2008-ban volt, azóta sem történt semmi a büntetőbírósági elfogató parancsok iránti jogkövetés egyik eszköze az, hogy az adott országban segítsék a végrehajtást. Szeretnénk, hogyha az Európai Unió szakpolitikai iránymutatásokat dolgozna ki. Minden esetben, amikor ez a téma szóba került, az álláspontok nem voltak, nem voltak egységesek E, például e, az Al-Bashir ellen kiadott elfogadó parancs e, eredményeként Al-Bashirt még aznap le kellett volna tartóztatni. A dél-szudáni helyzet ugyancsak nagyon nehéz, nagyon bonyolult, de itt is segítenének a szakpolitikai iránymutatások, hogy hogyan lehet kezelni például a magas állású vagy magas beosztású gyanúsítottak vagy elkövetők letartóztatását. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniónak kulcsfontosságú diplomáciai szerepe van, meg kell közelíteni az EU-nak az afrikai államokat, és emlékeztetni kell őket arra, hogy tartsák be vállalásaikat. Az Európai Uniónak nagyon fontos szerepe van abban is, hogy elítéljék, azaz az Európai Unió elítélje az együttműködés megtagadásának vagy visszautasításának eseteit lejáróban van az időm, a második portra térek rá. A, a, az Európai Uniós külügyi szolgálatról beszélnék, nagyon fontos eszköz ez, támogat, támogatni tudja a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját, azonban szüksége van bizonyos eszközökre, forrásokra önök, európai parlamenti képviselők beszéltek az Európai Unió külön képviselőjéről, a, akinek az igazságszolgáltatás ügyeivel kellene foglalkoznia. Ezt a magunk részéről ugyancsak támogatjuk. Mindenképpen harcolnunk kell a bűnösök sértetlensége ellen ez a legmagasabb szintre is egyaránt vonatkozik. Igazságot kell szolgáltatni minden esetben. E, e, Zárszoként e, jelzem, hogy az Európai Unió határozata és a cselekvési terv az Európai Parlamentre vonatkozik, arra kérjük a parlamentet, hogy talán dolgozza át E, a saját cselekvési tervet a tekintetben, hogy hogyan tudná jobban, hatékonyabban támogatni a nemzetközi kötelezettségeket. Reméljük, hogy itt a parlamentben e, e, megtalálják a módját annak, annak, hogy felülvizsgálják a Nemzetközi Büntetőbíróság munkáját, illetve rendelkezésre bocsátják a szükséges költségvetési eszközöket az európai parlamenti képviselőknek aktívabb szerepet kellene vállalni abban, hogy eloszlassák az afrikai problémák egyik részét legalábbis. Köszönöm szépen. Én kértem, hogy az öt perces határ, illetve időt tartsák, de miután ez a téma oly bőséges és fontos, nyilván a vita is érdekes lesz először is a saját kezdeményezésű jelentés szerzőjének adnám meg a szót, illetve mielőtt ezt megteszem, Wolfgang Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, hogy ellátogatott ide, és jónak tartom, hogy akár 5 percen túlmenően is előadták, amit előszerettek volna adni. Különböző szempontból világították meg a Nemzetközi Büntetőbíróság helyzetét, és nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen sokat hallhattunk a Nemzetközi Büntetőbíróság afrikai szerepéről. Nagyon fontos, hogy létezik ez az intézmény én emlékszem azokra az időkre, amikor még eh, az angolai 1960-as évekbeli polgárháború idején eh, a katonasságnál dolgoztam, és nagyon jó lett volna már akkor lett volna egy nemzetközi büntetőbíróság. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy az Európai Unió és a tagállamai is még jobban támogat, alakítják majd a jövőben eh, a Nemzetközi Büntetőbíróságot úgy technikai téren, mint a pénzügyi források területén. Mi a saját eh, történelmünk okán már az Európai Unió alapításának éveiből tudjuk, hogy nagyon fontos az emberiség elleni bűncselekményekkel szembeni fellépés, a népírtás szembeni fellépés, ezek nem szabad, hogy büntetlenül maradjanak, ez egy fontos ügye az aláíró államoknak az, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogy ezt mi elképzeltük, nos ez látható az ön előadásaikból is. Mati Oli Certner asszony is jelezte ezt az utolsó előadásban, de eh, Herta Daibler Gmélin eh, volt igazságügyminiszter is elmondta, hogy milyen hosszú ideje tart a harc annak érdekében, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróságot elismerjék novemberben, hogyha minden jól megy, akkor rendelkezésre fog eh, állni a jelentés tervezet szavazni fogunk arról a novemberi plenáris ülésen és ez fogja majd megmutatni, milyen változások előtt áll a Nemzetközi Büntetőbíróság. Hogyha, eh, hogyha azt nézzük, hogy a főügyész miért jár el bizonyos országokkal szemben fővádlóként, most akkor azt kell látni, hogy ezek az országok, eh, azt, azt kell, lássák ezek az országok, hogy a főügyész az nem az okozója a dolgoknak, hanem a bűncselekmények követője. Ezt el kell ismernie az ENSZ BT tagjainak is, az Egyesült Államoknak, Kínának, Oroszországnak, el kell ismerniük növeljük az ICC-nek a szerepét, föl kell őket szólítani, hogy az ENSZ BT határozatai keretében megfelelő támogatást nyújtsanak. Azt is világosan látnunk kell, nincsen olyan állam, amely tartósan emberjogi jogsértéseket követhet el és véd, védettséget élvezhet a tört történelmet, hogyha megnézzük, akkor ezt láthatjuk a múltban is. Tehát fontos, hogy az Európai Unió legyen a követe ennek az üzenetnek a világban, és lássák, ezek a, lássák az országok, hogy nincsen büntetlenség. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy itt államfőkezéből kivesszük a vezetést, hogy, hogyha bíróság elé állnak, vagy vádat emelnek ellenük, de egyetlen egy dolog fontos, hogy tudják, hogyha embereket ölnek meg, hogyha árulók, akkor bárhova is menekülnek a világon, ott is el fogják őket árulni. Tehát nagyon fontos, hogy az emberek bízzanak a Nemzetközi bíróság működésében, a büntetés bekövetkezésében. Ehhez szükséges a pénzügyi támogatás is. Nem lehet nyilvánvalóan új pereket lefolytatni, és a tanúvédelmi programokat kiépíteni, és az embereknek a megfelelő védelmet megadni hogyha nem áll rendelkezésre pénzügyi forrás. És hát nyilvánvalóan nemzetközi szintű bűnüldözés sem lehetséges. Minden válság ellenére remélhetőleg nem kerül sor a pénzügyi források csökkentésére, ugyanis az emberi méltóság és az igazságosságnak az ágát, amin ülünk mindannyian, azt törnénk el, hogyha csökkentenénk a forrásokat. Szeretném kérni a kollégákat, hogy eznek a jelentésnek a keretében jelet küldjünk az Európai Unión belül is, hogy mi az Európai Parlament pozíciója, mit tervez, és a, nyilvánvalóan a jelentés tervezet, ez egy szélesebb körű vitának csak az első lépése lehet, szeptemberben, tehát folytatni fogjuk a jelentéssel kapcsolatos munkát, akkor ki fogjuk alakítani a világos álláspontunkat. És még egy kérdés maradt, úgy gondolom, hogy azt is kezelni kell a jelentésben, hogy el kell gondolkoznunk azon, hogy a környezetnek a rombolása, a környezet szándékos rombolása, az mennyiben lehet egy tényállás, büntetőjogi tényállás a bíróság eljárásaiban. Vannak, hogyha megnézem itt a benszülött társadalmaknak a helyzetét, akkor nyilvánvalóan ez is fontos szempont lehet. Ezt is vitára bocsátanám tehát, és jó lenne, hogyha a külügyi szolgált ezzel kapcsolatban, illetve a lengyel elnökség is ezzel kapcsolatban állás foglalna. A lengyel elnökség is szerepeltesse álláspontját a jelentésben, hogyha szavazunk majd róla. Spośród e, shadow reporterów widzę na sali panią Barbara Lochbiller Trunkcsap. Az árnyék jelentéstevő asszony, Lochbiller asszony, kér szót. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm szépen, eh, ahogy Wolfgang Kressler Dörfer már elmondta, nagyon sok részletes javaslatot kaptunk, és ezeket a jelentés tervezetbe be fogjuk építeni. Szeretnék még egyszer utalni arra, hogy nemzeti szinten az Európai Unión belül és azon kívül is arra kell törekednünk, hogy eh, hogy ezt a nemzetközi büntetőjogi eh, kódexet ezt átültessék a nemzeti jogba, hogy legyen egy áttekintésünk arról, hogy mely országok ratifikálták, írták már alá a Nemzetközi Büntető Törvényszék alapító statútumát. Lenne egy kérésem, amelyről egy előadó sem foglalkozott, de amely a vita korábbi szakaszában már előkerült. Segítene-e az, és itt most arra gondolok, hogy itt vannak különböző tanúvédelmi programok, ugye meg, ha meg bizonyos tanúknak valomást kell tenniük, mondjuk a korábbi államelnökükkel kapcsolatban, azok bűncselekményeivel kapcsolatban. Lehetséges -e az, hogy más országokban helyezzük el ezeket a tanukat, és úgy védjük őket? Ez rendkívüli pénzügyi forrást igényel. Nem tudom, hogy nem lenne értelmes, hogyha az Európai Unió valamennyi tagállam részére egyfajta ilyen tanú áthelyezési programot dolgoznak ki, és ennek keretében valósítaná meg a tanúknak más országba való áthelyezését. Tehát ez lenne az egyik kérdés. A másik pedig a Crime of Aggression témájában nagyon részletes dokumentum szerepe itt a csomagban. Itt a parlamentben foglalkozni kell azzal, hogy támogassuk a statutumnak a ratifikációját sokkal erősebben, mint eddig. Együtt kell működni a külügyi szolgálata. A kérdés az, hogy a tagállamokon belül mit tud megtenni a tanácsnak az elnökség a ratifikáció elősegítése érdekében, különös tekintettel arra, hogy most lesz az alapítás jubileuma. Ez, úgyhogy a ratifikáció az nyilvánvalóan egy jó, megfelelő ajándék lenne a Nemzetközi Büntetőbíróság számára és mi is vitatkozunk még azon a kérdésen, hogy különböző magatartás mutatkozik meg azzal kapcsolatban, <clears throat> hogy a háborús bűncselekményeknek az üldözése mennyiben áll ellentétben a fegyverszüneti tárgyalásokkal, illetve béketárgyalásokkal. Tehát hogyan tudjuk feloldani azt az ellentétet, azt a dilemmát, ami a fegyverszüneti tárgyalások és a tárgyalófél adott esetben háborús bűncselekmények miatt üldözése között alakul ki. Tehát itt van egyfajta dilemma, mi a, csak a dilemmát látjuk, de a feloldását még nem. Dziękuję pani poseł Barbarze Lochbiller i w tym momencie chciałbym... Köszönöm szépen. Most pedig Az Emberi Jogi Nemzeti Bizottság képviselőjének adná meg a szót Dél-Koreából. Éppen most egy európai látogatást tesz, és az emberi kérdéseket vizsgálja. Észak-Korea tekintetében ezzel kapcsolatosan a parlament egy állásfoglalást már elfogadott. Byung-Hung kért szót, az ülésünkön, és azt hiszem, hogy nagyon időszerű és helyes, hogy nem csak európai, afrikai szempontokat vizsgálunk, hanem az ICC-t ázsiai megközelítésből is egy kicsikét jobban megismerjük. 인사드릴 수 있는 기회를 주신 의장님과 여러 의원님들께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 A mi nemzeti jogi intézetünk 2001-ben jött létre a párizsi elvek alapján, független szervezetként működünk a kormányzattól. For your information, our Mi a koreai félsziget tehát Dél-Koreában és Észak-Koreában zajló eseményekkel egyáltalán foglalkozunk, és idén szervezünk egy Észak-Koreával foglalkozó emberi jogi konferenciát. 내일 11시 30분에 시작하는 저희 심포지엄에 의원 여러분들의 많은 참석을 바랍니다. 감사합니다. We brought the uh, uh, uh, status of North Korean human rights a dél-koreai emberi jogi helyzettel kapcsolatosan felvázoltuk a legutóbbi helyzetet, és különböző állásfoglalásokat fogadtunk el, például a gyermekek elzárásáról, vagy a családegyesítésről, és holnap tartunk egy szimpóziumot. Szeretnénk az együttműködésünket az önök szakbizottságával is megerősíteni ezen a területen. Köszönöm szépen. Bardzo panu e, Köszönöm szépen, elnök úr. Én sok sikert kívánok ez a konferenciához, és remélem, hogy nagyon jó eredményekkel fog zárulni, hiszen ez további hozzájárulást jelent majd a mi albizottságunkkal való együttműködés terén. És most Prodi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretnék köszönetet mondani valamennyi előadónak és a vita valamennyi résztvevőjének. Úgy gondolom, nagyon fontos ez a vita. Én magam is tagja vagyok a GPA-nak, és én magam is figyelemmel követem a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájának alakulását már az első parlamentben választáson óta. Tehát nagyon is jól ismerem a Nemzetközi Büntetőbíróság problémáit. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlament sokkal közvetlenebbül is kifejthetne támogatást, sokkal határozottabban is felléphetne az ICC működésének támogatása érdekében. Úgy gondolom, hogy itt az Európai Parlamentben egyfajta koherencia probléma van. Ez itt most a kifejezetten a kulturális koherenciára gondolok. Nagyon gyakran ugyanis az a helyzet, hogy a szuverenitást említjük, arra hivatkozunk, a bíróság szuverenitására. Ez Ugyanakkor a Nemzetközi Büntetőbíróság napi működése során nehézségnek, nehézségeket okoz. Itt az Európai Parlamentben tehát azt kell, hogy támogassuk, hogy a szuverenitása a bíróságnak kiszélesedjen. Ez azonban nem szabad, hogy abszolút fogalom ként jelenjen meg, hanem ezt a szuverenitást bizonyos más dolgok függvényében kell látnunk, illetve más dolgok mellett egyenrangú elfként kell kezelnünk. Azt is meg kell értenünk, hogy a kölcsönös függőség helyzetében vannak a bíróság tagállamai. Ez a kölcsönös függőség azt jelenti, hogy eh, a szuverenitás nem lehet egy abszolút eh, mindenek feletti elv. A szuverenitást, tehát más értékek összefüggésében kell látnunk az országok szuverenitásának elvét, és a szuverenitás mellett más szempontokat is figyelembe kell venni. Tehát ez egy kulturális kérdés is, és egy igazságszolgáltatási kérdés is. Szám számtalan túlzást hallhattunk az elmúlt időszakban, különösen itt a különböző hírszolgálatoknak a híradásaira gondolok, de azt gondolom, hogy ezeket nem feltétlen kell komolyan venni. Zárásképpen pedig szeretnék hivatkozni a nemzetközi szinten szint, a nemzetközi szinti erőfeszítésekre, amelyeknek az a célja, hogy a környezeti bűncsön és nemzetközi bíróság jöjjön létre. Úgy gondolom, hogyha ez sikerülne, akkor itt a szuverenitás és a közjó nemzetközi kezelése is megfelelő helyre kerülne. Úgy gondolom, itt az Európai Parlamentben még sokat tehetünk ennek érdekében. Prodi, e, ponieważ jeszcze mam tutaj zapisanych czterech mówców. Köszönöm szépen Prodi úrnak. Még négyen jelentkeztek hozzászólásra, kérem. Röviden szóljanak, Kopán asszony. A szocialisták és demokraták frakciója mindig is maximálisan támogatta az ICC munkáját. A bíróság szerepét az emberiséggel szemben elkövetett bűncselekmények büntetlensége megakadályozásának egyik fontos eszközének tekintjük. Három dolgot szeretnék most felvetni, három releváns kérdést. Az első a római statútum univerzális tételére vonatkozik. A legfontosabb nemzetközi szereplők, az ENSZ, BT, USA, Kína egyelőre nem csatlakozott még a statutumhoz. Kal ú, professzor úr is utalt rá, hogy ez egy nagyon fontos probléma. És én a panelt szeretném megkérdezni, hogy milyen kampányt tartanának szükségesnek annak érdekében, hogy ezt a folyamatot elősegítsük. A második kérdésem az erőszakos bűncselekményekkel kapcsolatos. Nekem itt vegyes érzéseim vannak. Kampalában egy olyan kompromisszum született, aki mindenki számára próbált egy kielégítő megoldást kínálni. Itt különböző kivétel rendelkezések is befoglalásra kerültek, és mindezek egy komoly kérdőjelet is jelentenek. Ugyanis ezzel gyakorlatilag gyengül a komplementaritás elve, illetve a fegyveres konfliktusok kapcsán elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos fellépés hatékonysága. A következő kérdésem a költségvetéssel kapcsolatos. Most egy nagyon súlyos pénzügyi gazdasági válság idejét éljük, aminek következtében a költségvetések szűkülnek. Nem tudom, hogy mindennek milyen hatása lesz az áldozatok helyzetére, illetve szociális integrációjára, elnök. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tanek úr kapja meg a szót mi kevésbé voltunk optimisták az ICC-vel kapcsolatban csoportomon belül, bár az utolsó néhány évben úgy tűnt, hogy jobb munkát végeznek. Reméljük, hogy ők nem fognak eljárásokat indítani nyugati országok vezetői ellen. Pródi E úrral egyet értek, az abszolút szuverenitás, ez e, egy olyan koncepció, amely visszavezet a Nürnbergi tárgyalásokhoz. Ezt tulajdonképpen e, hosszú éve elfogadott tétele a nemzetközi jognak az agresszió büntethetővé tétele egy régi dolog. Kaul úrhoz intézném a következő kérdésemet. Nevezetesen mi történik a líbiai hadszintéren, vagy Líbia területén? Ez egy agresszió egy agresszív háború? Nincs meg az a veszélye, hogy Kadafi, akit ö, ö, háborús ö, bűnösként deklarált egy ügyész, ö, lehetséges, ö, hogy ő ö, indít majd eljárást ö, a angol, német, francia és a többi országok ellen, akik e háborút folytatnak az ő legitim kormánya ellen? Ö, Kadafival indítok, de hát ez távolabbra mutat, a sértetlenség kérdése. Egész Afrikában azt látjuk, hogy tulajdonképpen a vádemelés nem tartják tiszteletben, Kenyában vagy Szudánban Basír elnököt, a múlt héten ünnepelték Dél-Szudán függetlenné válását, és így tovább. E, e, e téma kapcsán az a kérdésem, hogy hogyan e, tudjuk végre hajtani a bíróság döntéseit az, az egyezményt aláíró országok esetében is. Nálunk e, az én hazámban e, fennáll a kérdés, hogy e, amennyiben e, elrohanunk egy ilyen nemzetközi büntetőbíróság e, ahhoz, hogy bocsássanak ki egy elmarasztaló ítéletet Kadafi ellen, most akkor ezzel ő el fog menekülni? tulajdonképpen jó szándékról van szó, jó szándékű, jó szándékú cselekedetről van szó de hát nem tudjuk, hogy ez nem fordul-e viszájára e pillanatban, hogy pat helyzet alakult ki. Kadafi ott van Tripoliban, nem akarja elhagyni az országot, mert attól fél, hogy majd valahol máshol bíróság elé állítják. Mi van akkor, hogyha a biztonsági tanács át ruházza, vagy esetleg időben elhalasztja a vádemelést, Ezeket a kérdéseket teszik fel magunknak, mint politikusoknak, tehát nyilván igazságszolgáltatási szempontból egyszerűbb a helyzet, de politikailag nem könnyű. Elnök, köszönöm szépen. Becseri asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani valamennyi mai előadónknak hogyha az európai székhelyű nemzetközi büntetőbíróság nem létezne, akkor nagyon sok ember reményt vesztetlen kellene, hogy éljen a világban. Egy konkrét kérdésem lenne. nagyon sok terroriz, terrorizmus által érintett áldozattal volt alkalmam találkozni. Ők azt kérik, hogy a terrorista cselekményeket és emberiség elleni bűncselekményeké nyilvánítsák. Ahogy elhangzott, vannak olyan politikai érdekek, amelyek, amelyek arra irányulnak, hogy a terroristákat vegyék, tehát egység fogjul és bíróság elé állítsák a nemzetközi büntetőbíróság elé. Ők reménykedve néznek Európára, hogy támogatásra e, lelnek. Én olasz állampolgár vagyok. Itt van Cesare Rabatistinek e, az esete, egy olyan terroristának az esete, aki négy ember gyilkolt meg. Ő még mindig Brazíliában e, tartózkodhat a lulai döntés alapján, ahelyett, hogy, ne, ahelyett, hogy a strand helyett a börtönben ülne. Mi a véleményük ezzel kapcsolatban? Mit tehet a Nemzetközi Büntetőbíróság annak érdekében, hogy a terrorizmus áldozatainak is segítsen egy olyan helyzetben, hogyha ezek az áldozatok nem kapnak megfelelő támogatást? Köszönöm. Tőkés úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon köszönöm ugyanakkor nagyon köszönöm az előadóknak a munkáját, szolgálatát. Valóban egy globális ügyről van szó. Általában a globalizmust pejoratív értelemben használjuk. Ez egy tipikus, pozitív, globalista ügy, univerzális ügy, amit a Nemzetközi Büntető Bíróság eh, magára vállal. Eh, egy konkrét ügyet szeretnék felvetni. Eh, Nemrégen májusban itt járt Luis Moreno Campo főügyész, egy filmet is vetítettek, amelynek ő és az ő tevékenysége képezte a ö, tárgyát, abban többek között a Nürnbergi pert is emlegeti. Nos, az én kérdésem és egyben kérésem az, hogy amennyiben a náci korszak bűneit elítélték, majd a balkáni háború háborús bűnben elmarasztalt tetteseit is Milosevicsel az élen bíróság elé állították. A Nemzetközi Büntetőbíróság, az ICC pedig arra vállalkozik, hogy a jelenkori bűnöket is megbüntesse, hogyan lehetséges, hogy kimaradt a közbelső időbe tartozó kommunista, totalitárius bűnöknek a megbüntetése. Itt Landsbergis elnök úrral és több más jeles európai képviselővel együtt mindig kérdezzük ezt. Miképpen lehet, hogy 10 és 10 millió áldozat gyilkosai, akik közül még sokan élnek a volt kommunista országokban, büntetlenül maradnak. Mi a temesvári romániai forradalom 20. évfordulóján 2009-ben javasoltuk Romániában egy nemzetközi bíróság felállítását a kommunizmus áldozatai ügyében a prágai, utána volt egy prágai konferencia, ahol sok európai parlamenti képviselő jelen volt, ott is elhangzott ez a javaslat, és azt szeretném, azt a kérdést szeretném feltenni, én már Kaul professzor úr, bíró úr előadásakor érkeztem ide, hogy milyen esélyt lát arra, hogy a két totalitárius rendszer iránt azonos mércét alkalmazzunk, annál is inkább, mert 2009-ben már az Európai Parlament példás formában elítélte mind a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 in verband met uh, Palestina. Uh, u weet dat uh, in januari Pal- eh, de Palestijnse... Palesztinával kapcsolatban egy kérdésem a Kó professzor úrhoz. 2009-ben a palesztin hatóság kinyilvánította, hogy a statutum 12. cikke értelmében kéri olyan, tagáll, olyan országként való elismerését, amely ugyan nem tagja az ICC-nek, csak megfigyelő. Úgy tűnik, hogy Palesztina most ezt a cikkeit, az erre való hivatkozást arra használja, hogy a 2008-as, 2009-es gázai háború során elkövetett bűncselekményeket kivizsgáltassa. Helyszínen járt a bíróság, és úgy tűnik, hogy a főügyésznek a hivatala most azt vizsgálja, hogy a palesztinok, hogy Palesztina most orsz, országként, államként nézhető-e, elismerhető-e, és követett -e el olyan bűncselekményeket, amelyek üldözése a Nemzetközi Büntetőbíróság feladata. Nos, ennek a kérdésnek a vizsgálata most még nem vezetett eredményhez. Esetleg ennek állásáról tájékoztatna minket. Köszönöm szépen. Most pedig Láncbergész úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Egy rövid megjegyzésem lenne. A az emberiség elleni bűncselekmények, amelyeket a kommunisták elkövettek, nem kerültek kivizsgálásra, és semmiféle bíróság nem foglalkozott ezekkel az ügyekkel. Gyakorlatilag ez a tény aláás minden olyan kérdést, amiről most szó van, hiszen ezzel gyakorlatilag kettős mércét alkalmazunk. Igen, egyetértünk, szükség van ezekre az intézkedésekre, de egységes mércét kell alkalmazni. Ezt mindenki belátja. Mindenkit felelősség terhel. E tekintetben az Európai Parlamentet ideértve a saját hatóságainkat, Tehát ezeket a mércéket egységesen kell alkalmazni a pragmatizmus nem áshatja alá az igazságszolgáltatást. Köszönöm szépen, Lánzbergis elnök úr. Meglehetősen keserű fogalmazásban adta elő a megjegyzését. Ezt e, az érzést aztán megfigyelhetjük Európa sok országában. Most pedig Marek Madej úrnak e, adom meg a szót, a lengyel külügyminiszter munkatársa. Kérem, hogy igyekezzen néhány következtetést is megfogalmazni a lengyel elnökség szempontjából az elhangzottakról. Úgyhogy öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselők! Először is köszönöm, hogy kiváló lehetőséget kapok, eh, hogy részt vehessek ezen a nagyon fontos meghallgatáson a Nemzetközi Büntető Bíróság eh, témájában. Öt nappal az eh, igazság szolgáltatás nemzetközi napjának évfordulója előtt, amiről tavaly Kampalában döntött a felülvizsgálati konferencia. A lengyel elnökség nevében az ICC-vel foglalkozó munkacsoport vezetője vagyok, és néhány fontos kulcs szó vezérel minket a munkánkban az elkövetkezendő hat hónap során. Ezek a kulcs elvek, vagy kulcs szavak az univerzalitás, integritás, ami a római statutumot illeti, ez nyilvánvaló, nem túl könnyű a helyzet. Több résztvevő is említette. Sok tagállam, még a BT állandó tagjai közül is néhányan kimaradtak a statutumból, mi igyekszünk felgyorsítani az eseményeket, és tisztában voltunk azzal, amikor a bíróság létrejött az, azzal, hogy az univerzalitás elérése hosszasabb folyamat lesz. Mi azonban ezt egy folyamatban lévő kérdésként kezeljük, és arra törekszünk, hogy előbb-utóbb a nemzetközi szinte minden szereplője csatlakozzon. A további kulcs szó a bíróság függetlenségével kapcsolatos. Ez nagyon fontos. Az EU tagállamokkal folytatott szoros együttműködés a nemzetközi igazságszolgáltatást ellen a büntető jogban kiterjed olyan országokra is, amelyek egyelőre nem aláírói a statutumnak, Ami pedig a gyakorlati feladatokat és célkitűzéseket illeti a lengyel e- e- elnökség számára részletesebben. Először is a célunk az, hogy lezárjuk a tárgyalásokat és a munkát az új akcióterv kapcsán. A tanács, már ezt korábban is elhangzott, március 21-én fogadott el egy határozatot, tehát most a feladatunk, hogy az új akcióterv munkáját véglegesítsük. A képviselők között már komoly vita folyt eddig is a legfontosabb rendelkezésekről, de végül is úgy döntöttünk, hogy a terv lényege sokkal fontosabb, mint az elfogadás időpontja. Tehát a cél alapvetően az, hogy minél jobb és feljavított akcióterv szülessen. Mint ahogy említettük, mi ezt a munkát szeretnénk lezárni, lehetőleg októberig, amikor is az első csúcs találkozóra kerül majd sor a lengyel elnökség alatt. További célunk, hogy irányítsuk és elősegítsük az EU és a tagállamok részéről a tizedik közülésen való részvételt, ez másod, december másodikán lesz New Yorkban, és a napi renden jó néhány fontos politikai döntés meghozatala szerepel, például az ICC bíráinak megválasztása, az új főügyész megválasztása, és esetleg megindulhatnak a tárgyalások további esetleges módosításokról a római statútum kapcsán. Tehát azt hiszem, hogy egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Nyilván további kérdések előtt is nyitva állok, hogyha még szeretnének kérdezni a lengyel elnökség témájában. Köszönöm szépen. Madei úrnak, hogy bemutatta a lengyel elnökség prioritásait ebben a témakörben, és különösen üdvözlöm az akciótervel kapcsolatos bejelentését az ICC-t illetően. Most pedig a külügyi szolgálat képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! rövid leszek én magam is, ugyanis a legtöbb fontos szempont elhangzott, és az ICC részéről is az összes fő elvet megismertünk, ami az ICC munkáját alapvetően meghatározza a tagállamokkal való együttműködésben, illetve a tanács összefüggésében. Mindenkit szeretnék biztosítani arról itt a teremben, hogy a főképviselő asszony változatlanul maximálisan támogatni fogja a bíróság integritását, univerzalitását és függetlenségét. Várjuk a következő jelentést, az Európai Parlament most készülő jelentését, ami feltehetőleg további vitákat fog megalapozni a közeljövőben. Kevesebbet hallottunk ugyanakkor az Európai Bizottságon belül zajló munkáról, az úgynevezett kiegészítő, komplementer eszköztárról, ez egyfajta útmutatóként szolgál arra vonatkozóan, hogy a büntetlenséggel szembeni fellépés, a jogállamiság és hasonló kérdések területén zajló programokat hogyan lehet integrálni. És reméljük, hogy ezt a munkát viszonylag hamar le tudjuk zárni. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni, hogy a diplomáciai szinten folyó munka mennyire sokrétű, ez is az ICC szerepének megerősítésére irányul. Alig van olyan emberi jogokkal kapcsolatos párbeszéd, ahol nevetnénk fel a római statutum ratifikálásának szükségességét. És rendszeres sen küldünk ez irányú leveleket számos országba. Tavaly például, amikor a főképviselő asszony a Szesel szigeteken járt, ott is felvetette ezt a kérdést az kell való találkozás során. Ezen kívül szemináriumokat szervezünk, ahol megpróbáljuk feltárni, hogy milyen okai lehetnek annak, hogy egyes országok vagy országcsoportok vonakodnak a ratifikálással szemben, és igyekszünk meggyőzni ezeket az országcsoportokat a ratifikálás szükségességéről, így például Japán esetében, Indonézia esetében tettünk ilyen lépéseket. illetve Dél-Afrikában, mint ahogy már elhangzott, szintén szerveztünk egy hasonló szemináriumot áprilisban. Folyamatosan tárgyalunk a partnerségi és együttműködési megállapodások és egyéb megállapodások kapcsán, amelyek során ragaszkodunk, hogy a tárgyalófél elkötelezett legyen a római statútum tekintetében, legyen az a Fülöp-szigetek vagy bármely más ország. Tehát diplomáciai szinten folynak lépések, és ez mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy a ratifikálók, az aláírók kore minél szélesebb legyen. Oroszországgal, Kínával, az Egyesült Államokkal, Törökországgal, kapcsolatban fejtettünk ilyen tevékenységet Törökországról sem szabad megfelel, megfeledkeznünk, hiszen még ők sem írták alá a statutumot, miközben aspirálnak a tárgyalások, csatlakozási tárgyalások folytatására az orosz Dumával, illetve a kínai nemzeti tanácssal is tárgyaltunk e tekintetben. Should, uh, align themselves with. Tehát mindenféleképpen ezeket a fontos szereplőket is meg kell győzni az aláírás fontosságáról. És még két rövid megjegyzésem lenne az elhangzottakhoz. A Human Rights Watch képviselője említette a nemzetközi igazságszolgáltatás területén egy külön képviselő kinevezését. Ashton asszony ez egyelőre nem foglalt állást e tekintetben, tehát nem tudom megerősíteni, hogy a közeljövőben egy ilyen külön megbízott vagy képviselő intézménye létrejöhetne. És e, Lokpirer asszonynak intézem a szavaimat, hogyan lehet támogatni az ICC-t, hogyan képzelhető el egy EU-s szintű tanú áthelyezési program. Nyilván ezeket a kérdéseket részletesen meg kell vizsgálni. Az Európai Unió a demokrácia és emberi jogi eszköz révén közvetlenül és közvetetten is 30 millió euróval támogatta az ICC-t az elmúlt tíz év során, és a jövőben is fent, fogjuk tartani ezt a támogatást, nyilván függően attól, hogy milyen döntés születik a jövőbeni pénzügyi eszközök tekintetében. Általánosságban azonban, és nem előre borítékolva a végső döntést, én minden esetre biztos vagyok abban, hogy a pénzügyi támogatás folytatódni fog, ide értve többek között a tanúvédelmi programokat is, hiszen ezek a programok eh, meglehetősen alul finanszírozottak. Szeretnénk e tekintetben további eszközöket mobilizálni, de természetesen eh, a döntés még nem született meg, eh, és függ attól, hogy az emberi jog és demokrácia eszköz milyen költségvetést fog kapni. Köszönöm szépen, Timmens úr. Akkor az Európai Bizottság képviselője kap szót. Uh, thank you very much. Elnök úr, köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, köszönöm a szót. Először is engedje meg, hogy megköszönjem a parlamentnek, hogy vállalta a kezdeményezést, hogy létrejön egy jelentés a, a Nemzetközi Büntetőbíróságról. Számos dolog elhangzott, már nem akarom ezeket megismételni, de kiemelnék valamit, két dolgot egész pontosan. Ezek mindkettő releváns. Az egyik a komplementer jelleg, a másik, amit a külügyi szolgálat képviselője mondott, hogy megfelelő közvetlen támogatást kapjon a büntetőbíróság finanszírozás formájában is. A bizottság részéről örömmel konstatáljuk, hogy a kiegészítő jelleg, a komplementaritás egyre fontosabb lett. Ez ma is elég egyértelműen kitűnt az eszmecseréből. Nyilván a, büntető, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak fontos szerepe van, e, de az a legfontosabb, hogy a súlyos bűnök elkövetés, elkövetőit maguk az érintett országok e, e, vegyék üldözőbe. Ezt a dimenziót bele kell ágyaznunk a jövendőbeli együttműködésbe. Ami a pénzügyeket illeti, tudjuk, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság eh, milyen eh, eh, korlátok között dolgozik, a nulla növekedési költségvetés köti meg a kezüket. Ahogy Timmansz úr is mondta, most kezdjük meg a tárgyalásokat a jövendőbeli eszközökről és összegekről. Gondoskodni szeretnénk arról, hogy a megfelelő összegek és eszközök rendelkezésre állnak. Elnök úr, ezzel köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük a bizottság képviselőjének. Most szeretném önöket tájékoztatni hogy mivel a vita egy kisé elhúzódott, ezért a, e, a tízes pontnál az Engelbert Tajerman úrra történő eszmecsere egy kicsit el van halasztva, ezt áttettük szeptemberre, úgyhogy a mai témákra e, több idő jut, tehát a tízes pontot kihúzzuk. Most akkor a vendégeink kapnak szót, hogy reflektáljanak az elhangzott kérdésekkel kapcsolatban, esetleg észrevételeket tegyenek. Úgy látom, hogy a mai meghallgatás igen jelentős figyelmet vonzott, különösen a jövendő beli előadóra nézve, E, azt látom, hogy örömmel hallotta a sok gondolatot. E, most akkor megadom a szót. Köszönöm szépen. Ich möchte mich zunächst bei den Mitgliedern äh, des Ausschusses oder bei der Ausschuss... Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságok jelenlévő képviselőnek, hogy a hozzászólásaiban nagyon olyan sok pontra kitértek, amelyeket különösen figyelemre méltónak ítéltem a bevezető előadásomban. Engedjék meg, hogy ezekkel a kérdésekkel tovább ne foglalkoznék. A másik dolog, amiért szeretnék kifejezetten köszönetet mondani, az a jelentés tervezet, amely a kritikus pontoknak a nagy többségét tartalmazza. Harmad sorban pedig azt szeretném kinyilvánítani, hogy e testületben is nagyon fontos, hogy vitát folytassunk ezekről a kérdésekről. Két pontra szeretnék különösen kitérni, amelyek a hosszú e, ideje folytatott e, emberi jogi bizottsági elnöki e, tevékenységem során újra és újra feltűntek nekem valóban fontos, hogy nagy testületekben, mint amilyen például az Európai Parlament, vagy amilyen például az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, újra és újra a különböző kulturális hagyományokat, a különböző kulturális tapasztalatokat egyesítsük, összevessük egymással, és becsatornázzuk egy közös akaratba, amelynek célja a több jogállamiság, a büntetlenség elleni harc kell legyen, és Prodi képviselő által kifejtett dolgok, tehát a szuverenitás fogalmának a módosítása és ezzel kapcsolatban nagyobb tisztánlátás megteremtése. Engedjék meg, hogy több pontra kitérjek. Az büntető bíróság egy bíróság, egy törvényszék, tehát egy igazságszolgáltatási szerv, nem politikai testület. Éppen ezért ismerem azokat a problémákat, amit például Tőkés képviselő úr és Lanzbergis képviselő úr is említettek, illetve Januk képviselő úr, nyilvánvalóan értjük ezeket a problémákat, azonban sajnos önök a kritikájukat a bírósággal állítják szemben, a bíróságot kritizálják, annak ellenére, hogy itt nem bírósági jogszolgáltatási problémáról van szó. Úgy gondolom, hogy azok a jogos felvetések, amelyekkel éltek, e, ezek az ENSZ biztonsági tanácsa elé kell, hogy kerüljenek, velük szembe kell ezeket megfogalmazni ugyanis ők döntenek arról, hogy mikor, mely bűncselekményeket, milyen törvényszék, milyen összetételben, milyen módszerekkel kell, hogy üldözzön. A Nemzetközi bíróság. az önök kérdés, kérését sajnos nem tudja teljesíteni, tekintettel arra, hogy a jogi alapja és a jogi eljárásai azok politikamentesek. Ez azt jelenti, hogy önökkel együtt kritizálom ezt a szemfényvesztő szelektivitást és a kettős mércét, de sajnos az Európai Büntető Bíróság ezzel nem tud foglalkozni. Más politikai jellegű grémiumokkal kell, grémiumokhoz kell fordulni ezzel a problémával. Egy másik probléma, amiről szólni szeretnék, az az, amit olyan pont, fontos pontként emelte ki az, Euró, az Afrikai Unióval kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos látnunk, hogy a különböző eseteket ki utalta a Nemzetközi Büntetőbíróság elé. Uganda esetében és Kongó esetében pont, hogy a kormány volt az. Azt is fontos látnunk és megfontolnunk, hogy hogy bizonyos együttműködési formákon keresztül nem tudnánk-e Eh, az Afrikai Uniót, illetve annak bizonyos tagállamait még inkább támogatni a jogállamiság növelése érdekében és a saját bíráskodás kiépítése érdekében. Én nagyon hálás vagyok önnek, hogy utalt arra, hogy a kritika az mindig nagyon hangos, és a támogató szavak azok általában halkan szólnak meg. Nekünk az a tapasztalatunk Dél-Afrikából, Tanzániából, Kongóból, és adott esetben az észak-afrikai régióból is, ahol egyetemeken beszéltünk fiatalokkal, hogy ott nagyon is látják, hogy itt fennáll annak szükségessége, hogy jogállami alapelvek eh, szerint működjünk, és az általunk hallott kritikának a nagy része, az az uralkodó osztály elleni kritika, ez azonban nem annyira politikai jellegű, hanem a büntetlenségnek a kritikája. Tehát köszönöm szépen ezzel kapcsolatos megjegyzéseit. Köszönjük szépen. Most akkor Hans-Peter Kaul úrnak adom meg a szót. A Nemzetközi Büntetőbíróság alelnöke. Köszönöm szépen, Dalberg Mélin professzorasszonynak, hogy emlékeztet bennünket arra, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság az egy igazságszolgáltatási intézmény. Én egy nemzetközi bíró vagyok, nem politikus. Bíróként köti az embert az igazságszolgáltatás, úgyhogy nem szeretnék politikai kérdésekbe bocsátkozni, amelyek valódi politikai kérdések egyszerűen végigveszem a felmerülő kérdések listáját, a felmerült kérdések listáját, például büntet, a bűncselekmények a természeti környezet ellen, hogy ezt felvegyük a jogszabályokba. Ezt az érintett felektől kell megkérdezni, nem a bíróságtól, mert a, a részes felek, a tagállamok döntik el, hogy a római statítumban mely bűncselekményi tényállások kerülnek bele. A terrorizmus például a, a terrorizmus például nem került be, aztán a nagyméretű kábítószeres bűncselekmények nem kerültek bele. Vannak például Kampalában táborok, amelyekben bűncselekményeket követnek el, ezek sem kerültek bele. A négy alapbűncselekmény, egy az emberiség elleni bűncselekmény, népírtás, agresszió, illetve háborús bűnök. Úgy gondolták, hogy ezen bűncselekmények tartozzanak a bíróság hatásköre alá, ezeket a vitákat majd az érintett tagállamoknak kell lefordítania. Ami a tanuk áthelyezésével kapcsolatos megállapodást illeti, igen, ez egy jó gondolat, örülök, hogy felszínre került. Ami az agresszió büntethetőségét illeti, én úgy gondolom, hogy itt elég egyértelmű a helyzet. A tagállamoknak Követnie kell Ausztria, Németország, Észtország és Spanyolország példáját, ratifikálják ezt a megállapodást. A, egyrészt szükség van a békéltető tárgyalásokra, másrészt pedig üldözni kell az, a bűn elkövetőket. Ebben a szabályzatban a 16-os cikk lehetővé teszi a biztonsági tanács számára, és ez fontos a brit parlamenti képviselők számára, ez lehetővé teszik, hogy egy évvel elhalasszák a, a, a bűnüldözést, amennyiben a tanács ehhez jóváhagyását adja. A Oroszországgal kapcsolatban és az Egyesült Államokkal kapcsolatban, vagy Kínával kapcsolatban sok szerencsét kívánok Önöknek elmondanám, hogy fontos, hogy folyamatos legyen a tájékoztatás és a meggyőzés. Nem régen jártam Szentpétervárot, ott hallottam, hogy a bíróság jelentős támogatottságot élvez a Dumán belül például. Aztán a támogatási pénzalapok, az áldozatok számára. Sajnos itt viszonylag kevés anyagi lehetőségünk van, 5, 5 millió euró található a jelenlegi pénzalapban. E, bizonyos helyzetekben az érintett országokban hasznos dolgokat tudunk tenni, de azt hiszem, hogy tudnánk többet is e, nem szeretnék itt most e, feltételes kérdéseket, hipotéziseket megválaszolni a mi lenne, ha szituációkra nem akarok válaszolni, hiszen nem ez a szerepem. Úgy gondolom, hogy a felmerült kérdéseket leginkább legnagyobb részt megválaszoltam, amennyiben szükség volna arra, hogy visszatérjünk egy vagy másik kérdésre. Igen, Palesztina kérdése. Valóban igaz, hogy az ügyész különösen állandó kapcsolatban van a palesztin delegációval, a nemzetközi e, jogászok tudják, hogy Palesztína az egy nagyon forró téma, e, a palesztin állam kérdése e, egy, egy nagyon fontos téma a nemzetközi jog területén különösen. az ügyész engedélyt kért a nyomozási vagy a kivizsgálási munka megkezdésével kapcsolatban, de most jelenleg egyértelműnek tűnik, hogy ahol bűncselekményeket követtek el, tehát bűncselekményeket követtek el, azonban az adott helyzetben egy politikai rendszerről, politikai egyensúlyról van szó. A, ennek a szerződésnek a betűjét és a szellemét egyaránt tiszteletbe kell tartanunk. az ember nem sétálhat be abba a csapdába, hogy vádaskodik politikailag motivált bűnüldözés kapcsán. Doktorovi Hansovi Poderovi csak Köszönöm szépen Kaul professzor úrnak, és most Evelyn Akuma. Kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen a felvetéseket, és három rövid megjegyzésem lenne válaszképpen. Hát a Daiblerrel csak egyet tudok érteni, hogy mindenféleképpen további támogatást kell adni az ICC-nek, ami Afrikát illeti a római statutum kapcsán. Az afrikai országok nagyon aktívan részt vettek az ICC statútum elfogadása terén. Az afrikai országok által benyújtott esetek is jelentősek, például elefántcsontpart. Ugyan nem írta még alá a statutumot, de megkereste az ICC-t, hogy vizsgáljuk ki az elefántcsontparti helyzetet, hiszen ők nem rendelkeznek elő kapacitással. Számos hatásköri kérdés is felmerül. A médián, médiánból én is láttam olyan híreket, amelyek afrikai magazinokban jelentek meg, számos hibával kritizálták az ICC-t, mint egyfajta nyugati eszközt az afrikaiak megbüntetésére. Lehet, hogy ez egy politikai újság volt, nem tudom, de egy afrikai államfő, vagy aspiráns esetében azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy Afrikában is folytassuk a tájékoztató munkát, és ezáltal is erősítsük az ICC hitelességét, tehát itt további lépésekre van szükség a tudatosítás területén. Ami pedig a szelektív igazságszolgáltatást illeti, a biztonsági tanács elé kerülő ügyek kapcsán az ICC-t érő kritika elsősorban olyan esetekre vonatkozik, amelyeket olyanok nyújtottak be, akik nem is csatlakoztak az ICC-hez, és amely országok állampolgárai kapcsán felmerül, hogy másút bűncselekményeket követtek el, emberiség ellenes bűncselekményeket. Az ICC mit tud tenni? Nagyon sok mindent nem ez ügyben, ez végül is a politikusokon múlik. Tanok úr kérdésére válaszol. Ő arról szólt, hogy Kadhafival szembeni vádemelés mennyire indokolt, vagy nem indokolt, vagy bölcs, vagy nem bölcs. És hogy ebből további problémák fakadhatnak. A, az egyik kollégám a Nemzetközi igazság Szolgáltatással kapcsolatos vitában utalt arra, hogy az amnestia egyfajta illegális békekötésnek is tekinthető a béke és az igazságszolgáltatás ugyanannak az éremnek a két oldala. Nem lehet béke igazságosság nélkül, és nem lehet jogállamiság béke és igazságszolgáltatás nélkül. A politikusok lehet, hogy vitatják ezeket a szempontokat, de szerintem az ICT tekintetben jó úton halad, elnök. Köszönöm szépen, Evelyn. Most pedig Virginia Amatónak adom meg a szót. Köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket, ami az áldozatok védelmét, a tanúk védelmét és áthelyezését illeti, ez egy nagyon fontos szempont. Vannak keretmegállapodások, az áldozatok védelmére vonatkozóan, és arra ösztönözzük az államokat, hogy csatlakozzanak az, ezen megállapodásokhoz. Ezen kívül lehetőség van arra is, hogy az államok háromoldalú megállapodást kössenek a bírósággal, a az áldozatok áthelyezésére vonatkozóan, tehát a két érintett ország és a bíróság közötti megállapodásokról beszélünk, és itt az EU részvételére is van lehetőség. Az ICC nemrégiben egyébként egy külön alapot jelölt ki az ilyen áthelyezések támogatására, ami az Egyesült Államokat, illetve a nagyhatalmak által történő ratifikálást illeti, az elmúlt években voltak pozitív jelei az a kötelezettségvállalásnak, az USA is felvizsgálja álláspontját a bíróságot illetően, részt vett a tavalyi kampalai konferencián is. Tehát ez mindenféleképpen pozitív globális hatással jár. Fontos, hogy a negatív kampányok megszűnjenek, és e tekintetben történtek lépések, tehát ez is pozitív. Ugye nem várható, hogy a közeljövőben az USA ratifikálja a statutumot, de minden esetre várhatóan diplomáciai támogatást fog biztosítani. Oroszország hozzáállását is sok tekintetben pozitívnak, pozitívan lehet értékelni. A civil szervezet változatlanul fellép, a civil szervezetek fellépnek a folyamat támogatása érdekében. Tehát itt a helyi civil társadalmak, civil szervezetekkel a kapcsolatot ápolni kell, és őket is felhasználni arra, hogy mennyire fontos egy-egy ország számára, hogy csatlakozzon a statutumhoz. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig eh, Geraldine Matioli heltner Köszönöm szépen. Nagyon röviden három kérdésre szeretnék visszatérni. Egyrészt az igazságszolgáltatás és a békek közötti feszültség kérdésére, amit Tenok úr vetett fel eh, Ez különösen előtérbe került eh, a tekintetben, hogy eh, az elkövetőket minél előbb eh, az igazságszolgáltatás elé állítsuk. Ha nem lehet, ha nem lehet amnestiát alkalmazni, akkor mi akadályozhatja meg az elkövetőt további bűncselekményekben? Fontos felismerni, hogy Számos elfogató parancs igen komoly segítséget jelentett a béketárgyalások elérésében. Például Karadics vagy Mladics ellen indított eljárás hozzájárult a Daytoni megállapodás és a boszniai béke eléréséhez. Ugyan az elfogadó parancsot nagyon sokan kritizálták, és végül is, eh, ha megnézzük, akkor eh, a libériai helyzetben is ez eh, sikerült, ez járult hozzá a helyzet stabilizálásához. Libéria, Kongo és más ország esetében az amnestia nagyon gyakran csak további erőszakot váltott ki, anélkül, hogy a békét meg lehetett volna teremteni, vagy a jemeni elnökkel szembeni felszólítás a lemondásra való felszólítást említhetném példaként. Úgyhogy az a feltételezés, hogy az elfogadó parancsok akadályt jelentenek, ezt a gyakorlat, erre a gyakorlat sokszor rácáfolt. Kadhafi például között, hogy nem hajlandó elhagyni Líbiát, ott fog meghalni. Hogy igazából mi eh, eh, rejlik e mögött, azt eh, nehéz megállapítani. De itt egy nagyon nehéz helyzetről van mm, szó. A 16-os cikk szerinti halasztás ugyan szerepel a statutumban, de a kérdés, hogy ez milyen jelzést ad. Hogyha például kivételt alkalmazunk Kadhafival szemben, akkor ez Sadat esetében is vagy, is alkalmazható Szíriában. A diktátorok ugyanis ennek alapján feltételezhetik, hogy bármit elkövethetnek, nem kerülnek igazságszolgáltatás elé. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek változatlan napirenden kell tartania ezeket a kérdéseket, és fontos, hogy a háborús bűncselekmények nemzetközi szinten kerüljenek kivizsgálásra és elítélésre. A bíróság számára számos nagyon komoly kihívás jelentkezik a költségvetés szempontjából. A bíróság eset száma majdnem megduplázódott, és a munkájának alapvető elemeit nem tudja elvégezni. Gondolok itt a tanúvédelemre, áldozatvédelemre, ha a költségvetése korlátozott és marad. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Geraldine. Még egy észrevételt várunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy megjegyzés. Hallottam a tanács lengyel elnökségének nyilatkozatát, a külügyi szolgálat és az Európai Bizottság nyilatkozatát is. Ezekből is kitűnik, hogy vannak közös feladataink még. Szeretném még egyszer kiemelni, hogy nem mondhatjuk azt, hogy megszüntetjük a büntető törvényeket, mert vannak olyanok, akik újra és újra vétenek ellene. Sokakat ugyanis visszatart a bűncselekményektől, és vannak ugyanolyanok, akik nem adják fel a despota magatartást, és nem fogják tenni akkor sem, hogyha továbbra is eljár a Nemzetközi Büntetőbíróság. De fontos, hogy tudják, hogy nem fognak barátokra találni sehol sem, hogyha ilyen bűncselekményeket követnek el. Ez a döntő pont tehát, hogyha ezt az alapelvet követjük, akkor eh, széles eh, körben nyerni fogunk a politikának, és az Európai Parlamentnek is feladata, hogy erősítse a Nemzetközi Büntetőbíróságot. Nyilvánvalóan nincsen ahhoz ereje és hatalma, hogy az egész világ rendőreként lépjen fel, de hogyha megnézzük az Európai Uniónak a fejlődését, amikor ugye alapították, és hogy mi a helyzet ma, mit értünk el máig, akkor azt látjuk, hogy az előre haladás az ugyan csiga lassúsággal megy, de hát a csiga is eléri egyszer a célját. Éppen ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy itt az Európai Parlamentben, majd novemberben egy egyértelmű jelet fogunk küldeni valamennyi frakció részvételével, amely jelzés azt mondja, hogy fontos számunkra a Nemzetközi Büntetőbíróság. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani az önök előadásaiért, nagyon sokat segít ugyanis a közös jelentésünk elkészítésében. Köszönöm szépen. Bovi, e, Państwu Köszönjük szépen. És egyúttal Hálásan köszönöm az összes résztvevőnknek, a mai vitában való részvételt, vendégeinknek. Láthatták, hogy egy rendkívül érdekes témát tűztünk napirendre. Pontosan ezért adtunk erre plusz egy órát, de hát a napirend lehetővé tette, hogy megfelelő prioritást adjunk ennek. Köszönöm szépen. Most pedig az elnöki E, a levezető elnöki tisztet átadnám kollégámnak, Andrikéne asszonynak. E, ez is egy nagyon érdekes e, téma, nevezetesen az emberi jogoknak a keleti partnerség országaiban fennálló helyzetéről szóló tanulmány ismertetése. A magam részéről egy másik ülésen kell, hogy részt vegyek, a többieknek, önöknek, valamennyüknek további jó